Okay, well, I'm not sure that we're uh, terribly full. I know that. Uh, uh, Jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit, gondolom vannak, akik nehezen érnek ide ezen a forró reggelen, de hát nélkülük is el kell kezdenünk a munkát. On the directive on the prevention of the use of the financial. Tehát itt most uh, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozási céljára való felhasználásának megelőzéséről, illetve a pénzátutalásokat kísérő adatok és azok nyilvántartása témájában fogunk ö, ö, eszmecserét folytatni. Nem mi vagyunk a, az illetékes bizottság, mert a mert hát úgy gondoltuk, hogy ez nem annyira, vagy úgy gondolták mások, hogy nem annyira ekon téma, hanem belügyi téma. Nézzük meg, hogy hogyan alakul. Hogy indul a dolog, és meg is adom a szót Karinz úrnak. Először is hadd mondjam el, hogy a pénzügyi rendszerek kifejezés van a címében, és ez is azt mutatja számomra, hogy mi kellene, hogy legyünk az illetékes bizottság, még ha az illetékesek nem is így döntöttek. Lenne néhány megjegyzésem, mert hogy a libének adták. A pénzmosás az eh, a világ GDP-nek kb. 5%-át teszi ki, ami egy elég jelentős eh, arány. Az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy a rendeletet megszigorítsa abból a szempontból, vagy abból a célból, hogy csökkentsék a bűnözés mértékét. Na most ennek a bűnözés elleni fellépésnek az egyik, egyik hátulütője az az, hogy a tulajdont el lehet rejteni, ki a tényleges tulajdonos, tulajdonosa egy cégnek, vagy egy bankszámlának jelenleg, és ez a bizottság javaslata is, eh, hogy a bankok, biztosítók, egyéb érdekeltek legyenek felelősek azért, hogy tudják, hogy kik a tényleges ügyfeleik. Ez volt eddig az eljárás. A bizottság eh, új területekre terjeszti ki az rendelet hatókörét, például a szerencsejátékiparra, mert most már őket is kockázatos tevékenységi ágazatnak tekintik, valamint 15 ezerről 7500-ra akarják a készpénzes tranzakciók limitértékét levinni. Ez azt gondolom, hogy mindkét változás jó irányba megy, az, hogy egyes cégek vagy vállalatok legyenek eh, felelősek azért, hogy tudják ki a tényleges tulajdonos, eh, az, eh, az egy érdekes kérdés, mert ahhoz, hogy valaki vállalkozást vigyen, ahhoz a társaságot be kell jegyeztetni. És hogyha mi egy kicsit javítanánk a társaságok bejegyzésének rendszerén, akkor valójában könnyebb lenne a tényleges tulajdonost megállapítani, és a rendszer javításával már is drasztikus javulást érnénk el. Már most is van egy 2012-ből származó 12-es a 17-es számú irányelv, amely a cégjegyzékről szól és annak javításáról. E, tehát van egy irányelv, ami alapján a tagállamok cégnyilvántartását össze kéne kötni, tudjuk, hogy nincsenek összekötve, de ez elő van írva, és hát nyilvánvalóan elő lehet írni azt is, hogy a tényleges tulajdonost fedje fel egy cég, hogyha működni szeretne. Amennyiben ezt sikerülne elérnünk, akkor az illegális tevékenységet sikerülne vissza, visszaszorítani, és ebben az esetben a bankok is tudnák, illetve a vállalkozások üzletfelei, hogy kivel is üzletelnek. Másik kérdés, hogy ezek a, ezek a az információk teljesen nyilvánosak legyenek, vagy csak a rendvédelmi és adóhatóságok előtt legyenek nyilvánosak. Nyilvánvalóan ez utóbbi csoport számára nyilvánosak kell, hogy legyenek ezek az adatok. Az, a probléma azzal, hogy teljesen nyilvánosak ezek az adatok, az sajnálatos módon azt is jelenteni, hogy mondjuk egy bűnöző tudna, hogy milyen címre kell elmenni egy nagyobb zsákmány reményében, hogyha a tényleges tulajdonos e, nagyon szabadon megtalálható lenne. De a rendvédelmi szervek számára mindenképpen nyilvánossá kell tenni ezt a, ezt a, a, a, a CGC-ket, illetve ezeket az adatokat. A másik dolog, ami fontos, hogy a kockázat alapú megközelítést támogatjuk, a kockázat elemzést a pénzek soha nem lesznek elégségesek, ez nyilvánvaló, és a rendelkezésre álló pénzek legjobb felhasználása úgy történhet meg, hogyha kockázat alapon kezeljük ezt a dolgot. Tehát megvizsgáljuk, hogy milyen tevékenységekhez köthetőek problémák, és nem csak kipipálós megközelítést alkalmazunk, hanem egy kockázat alapú megközelítés lesz mindenképpen támogatni érdemes. Végezetül pedig mondanék egy szót a versenyről, saját eh, tapasztalataimra is támaszkodva. Néhány évvel ezelőtt Lettországban alapítottam egy céget, amelyből aztán Mireli termékforgalmazó lett, és nekem mindig az volt a problémám, hogy a versenytársak állandóan eh, árban alámentek, mentek, eh, és eh, azt láttam, hogy egy idő után én már termelési áron voltam, és ők még alacsonyabbra tudtak menni, és föltettem magamnak a kérdést, hogy hogy a fenébe képesek erre, mert ugyanazt az adót fizetik, ugyanazokat az üzemanyagárakat, ugyanazokat az áramdíjakat, ugyanazokat a béreket fizetik, és aztán rájöttem néhány évvel később, amikor az egyik versenytársam azt mondta, hogy eladja a céget, akkor átvilágítottuk azt a céget, és azt láttuk, hogy, eh, mert ez a versenytárs megmutatta, hogy volt egy eh, olyan gyönyörű kis eh, cég, amely nem fizetett adót, és ezzel 20%-kal csökkentek a költségeik. Hogyan lehet egy 20%-os költség előnyel versenyezni? És hát a probléma az a pénzmosással, valamint az adóelkerüléssel, hogy tisztességtelen versenyt teremt, gátolja a befektetéseket, már pedig Európában befektetésekre, munkahelyekre, növekedésre van szükség. De hogyha a befektetéseket tényleg magunkhoz akarjuk vonzani, ahhoz egyenlő esélyeket kell teremtenünk. Nálunk pedig vannak olyan cégek, amelyek el tudják kerülni az eh, adófizetést. A KKV-k pedig nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, amelyek révén elkerülhetik az adófizetést. Vannak olyan cégek, amelyek iszonyatos tisztességtelen versenyelőnyt élveznek a KKV-kkal szemben, vagy más cégekkel szemben, miközben tudjuk, hogy a KKV-k teremtik a munkahelyeket. 70-80-90 százaléka a munkahelyeknek KKV-knál van, a, a, a, amelyek nem élvezik ezt a luxust azok a cégek, az én területemen az elmúlt 15 évben komoly változások voltak, és az adót nem fizető cégek gyakorlatilag kihalóban vannak, abban az ágazatban, ahol az én cégem tevékenykedett, de azt gondolom, hogy összességében kell kezelnünk ezt a problémát, és ez nem csak pénzmosás elleni fellépés, hanem adóelkerülés elleni fellépés egyben. A befektetési légkört javítanánk Európában, tisztességes versenyt teremtenénk Európában, mindenki fizesse be az adót. A ha pedig egy cégnek rejtett tulajdonosa van, akkor jobb adóhatóságokra van szükség ahhoz, hogy hatékonyabb adóhatóságokra, hogy megtalálják a pénzeket, és megnézzék, hogy hol fizet ez a cég adót. Tehát ezt a három dolgot akarom lefedni a jelentésemben, a tényleges tulajdonosi szerkezetet, tehát ez jelenjen meg a cégjegyzékben, illetve, ahogy egy mások irányelv már mondja, támogatom a kockázat alapú megközelítést és tisztességes verseny kialakítása miatt azt is fontosnak gondolom, hogy ebben az irányelvben is figyeljünk oda az adómorálra. Ennek érdekében bizonyos jogalkotási változtatásokkal a kkv számára egyszerűbbé tehetjük az életet, mert végső soron ők teremtik meg azokat a munkahelyeket, amelyekre szükségünk van. Köszönöm Köszönöm Karinsz úrnak. Most pedig megadom a szót a második jelentés jelentéstevőjének, Kleva asszonynak. Thank you, Chair. I didn't know that we were doing the debate together. Nem tudtam, hogy a két témát együtt tárgyaljuk majd, de köszönöm a lehetőséget. A pénz mosás és a terrorista finanszírozás témában párhuzamosan a pénz átutalásokat kísérletek és azok nyilvántartása témájában is készítünk egy véleményt. Az új rendelet célja az, hogy az átutalások belföldi és határon átnyúló jellegű átutalások is átláthatóbbak legyenek, hiszen így a rendőri szervek könnyebben tudják elektronikusan követni az átutalásokat, hogyha ezt bűnözők, terroristák hagyják végre. A, két, a különbség a két dosszió között az, hogy a rendeletben egyértelművé kívánjuk tenni, hogy az átutalóval kapcsolatos alapinformáció a megfelelő rendőri szervek számára azonnal elérhető annak érdekében, hogy könnyebben tudják eh, federíteni, nyomozni és üldözni a eh, bűnözőket, illetve a terroristákat. A rendelet átdolgozása csak az irányelv esetében a nemzetközi normákhoz igazítja a jogszabályt. Az Európai Bizottság javaslatainak célja éppen ezért, hogy a nyomon követhetőséget javítsuk az átutalásoknak, és hogy biztosítani kívánják azt, hogy az uniós keret a nemzetközi normáknak megfeleljen, azon normáknak, amelyeket az FATF fektetett le. Tehát a vonatkozó irányelvet kiegészíti ez a rendelet, mert eh, ha kis testvére ez a tulajdonképpen az irányelvnek. Így sajnálatos módon kisebb eh, eh, érdeklődést keltett. Remélem, hogy ez alapvetően jó jel, és azt jelzi, hogy jól előkészített dosszéről van szó, és nem okoz meg nehézséget a végrehajtása. Ugyanakkor szeretnék arra is rámutatni, hogy habár a rendelet technikai szakmai jellegű, a két doszín közötti kapcsolatokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy következetesek legyünk, és azt tudjuk, hogy az ördög a részletekben keresendő, reméljük, hogy nem tud elbújni a részletekben az ördög a rendelet átdolgozása kapcsán. Egy pár kérdést szeretnék felvetni, ezek közül néhányat a kollégám is felvetett, de vannak technikai jellegűbbek is azonban. Először is a nemzetközi dimenzióról szólnék pár szót. Az FATF a nemzetközi normák felülvizsgálata jól jelzi, hogy a nemzetközi keret képes a pénzmosás változó jellegéhez igazodni, ahogy fejlődik a technológia, és ahogy változnak a bűnözői a bűnözők viselkedése. Az uniós normákat ezekhez a szabályokhoz, normákhoz kell igazítani, hiszen a felülvizsgált nemzetközi kerethez kell nyilván igazítanunk az uniós szabályainkat is. Annak érdekében, hogy a legújabb fejleményekhez, a technológiai fejlődéshez és a bűnözők határokat nem ismerő zsenialitásának próbáljunk a nyomában járni, illetve a még meglévő kiskapukat bezárjuk. Az egyik új elvárás az, hogy az átutaló, illetve a, a kedvezményezettel kapcsolatos információkat is eljuttassuk a rendőri szervekhez, hiszen ezekre az információkra szükségük van a pénzmosás elleni fellépéshez a rendőri szerveknek. Ami az unión belüli átutalásokat illeti, az Európai Bizottság annak fényében, tükrében, hogy mégiscsak egy belső piacról beszélünk, csak az átutalásban szereplő adatok továbbítását írja elő. Rögtön felmerült bennem a kérdés, az adó elkerülés, adó csalás kapcsán, hogy nem lenne célra vezetőbb, hogyha az Európai Unión belül egyértelműen tudnánk követni, hogy ki hez utalják a pénzeket, hiszen az unión belül is ez komoly fefást az okoz számunkra, ez ténykérdés, ezért az Európai Bizottság jó lenne, hogyha erre vonatkozóan kicsit bővebben beszélne. Szeretném még egyszer hallani, hogy a belső piaci érvelés megfelelően megalapozott-e, és hogy a kedvezményezettekre jobban odafigyelünk, ez nem jelentene, nem jelentene segítséget az ad, adócsalás adóelkerülés elleni harcban is, nem csak a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításában. Másodszorban, a kollégám is említette az imént, jó magam is aggódom amiatt, hogy a, az új kockázat alapú megközelítés eh, a fogalom meghatározásai nem igazán eh, világosak. Az jó, hogy egy rugalmasabb, egy kockázat alapú megközelítést próbálunk vezetni, de annak ellenére, hogy ez jobb eredményeket hozhat, nem csak a nagy bankokkal kell itt foglalkoznunk, amely nagy bankok biztos vagyok benne, hogy a kockázatelemzést megfelelően végre tudják hajtani. Vannak itt kisebb olyan finanszírozásban résztvevő szereplők, például gondoljunk csak a jogászokra, akiknek ez komoly bürokratikus nehézséget okozhat. Tehát az, hogy a, azzal, hogy a kockázatelemzés terhét áthárítjuk ezekre a szereplőkre, ezzel az egyenszabályokkal jó néhány piaci szereplő életét megnehezítjük. Végezetül a szankciók és az alkalmazás terén az unión kívüli hatály kapcsán vannak még kérdőjelek. A jelenlegi változatban, mint hogyha levegőben lógna ez a kérdés, ezen biztos vagyok benne, hogy tudunk javítani. Jelentésem egy részében pedig szeretnék szólni a SEPA rendelet a Payment Service irányelv és a Fund Transfer, tehát az átutalás rendelet közötti különbségekről. Tehát ez a három kulcsfontosságú jogszabály, mint hogy nem lenne teljesen következetes. Köszönjük, Kleva asszony! Most pedig megadom a szót Simon úrnak. Biden Berichterstatter. Köszönöm szépen mindkét jelentéstevőnek és ezeket a rávilágító bevezetőket is. Hát az, hogy az Európai Unió a pénzmosásban, illetve a, az adóelkerülők területén és velük szemben aktívan kellett szerepet vállaljon, hiszen csak így tudjuk a gazdaság stabilitását és növekedését is biztosítani. Azonban a, a bankárok, a kaszinósok, azért összességében nem állítható, hogy pénzmosodák lennének, azonban mivel nagyon sokan összedolgoznak velük, együttműködnek velünk, nekünk is föl kell kötni a gatyát, hogy lépést tudjunk tartani. Tehát a, nagyon sok ö, aspektust kell tisztán látnunk, be kell vonni a hatóságokat, be kell vonni az összes érintett felet, annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy ki a tényleges tulajdonos, ki az, aki valójában jogosultja egy-egy átutalásnak. Az Európai Unión belül vannak aktuális adataink ezekre az átutalásokra vonatkozóan, és ezeket meg is kell őrizni. Azonban van két kérdés, amivel nagyon pontosan kellene foglalkoznunk. Az első, hogyan biztosít támogathatjuk azt, hogy ezek az információk tényleg begyűjtésre kerüljenek, de ne vezessenek túl nagy volumenű gyűjtéshez olyanok számára is, akik nem a pénzügyi szektorban dolgoznak, tehát ne jelentsenek túl nagy terhet rájuk nézve. Annak érdekében, hogy mi az általunk támasztott követelményeknek megfeleljenek. És aztán a másik kérdés az az, hogy a harmadik országokból származó adatokkal hogyan is állunk, ezeket hogyan kezeljük. Én úgy látom, hogy a kockázat alapú megközelítés megengedi az, hogy az igen kényes pénzügyi transzferekre is koncentráljunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy koordináció és előírások vonatkozásában is tárgyalnunk kellene két oknál fogva. Az egyik az, hogy a szabályozói arbitrás mindenképpen meg kellene előznünk. Ezzel azt akarom mondani, hogy tényleg az egyenlő pályák egyenlő esélyek mentén szabjuk meg az előírásokat, hiszen most 27 különböző van, és akkor aki csalni akar, az a legkedvezőbbet választja ki magának. Tehát egységes szabályzásra van szükség. A második pont összefügg azzal, amit már elmondtam, a koordináció és ez a bizonyos keret, tehát az egységes keret szükségeltetik ahhoz, hogy a kötelezettekre ne állítsunk túl nagy terhet, és hogy a minimális követelmények tekintetében is egységes szintre helyezkedjünk, hiszen így tudjuk ezt az egységes keretet biztosítani. Utolsó megjegyzésem az még a szerencsejátékokkal kapcsolatos volna. Alapvetően azt gondolom, hogy ha kiterjesztjük a hatályt eh, erre a területre is, az üdvözlendő, ugyanakkor pontosabban meg kellene vizsgálni, hogy mely területeket értjük ez alatt, és hogy banálisan fogalmazzak, tehát például eh, nem az állami lotton keresztül fogják megpróbálni egyesek a pénzüket tisztára mosni, mert hogyha valaki ugye ebbe pénzt investál, általában eh, el is veszít abból elég sokat. Tehát meg kell nézni, hogy mely eh, területek lesznek relevánsak, melyek nem a szerencsejátékoknál. És aztán végezetül a hatály kiterjesztése explicit módon a, eh, arra területre, hogy most már az adó elkerülést is bűncselekménynek ö, ö, tekintsük, ezt helyesnek vélem. Köszönjük szépen, Simon úr. Most pedig a néppárt részéről adom meg a szót. Vitrás képviselőnek, aki az árnyék jelentéstevő a második témában. Gondolom, hogy fel kíván szólalni, ugye? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás problémája nyilván össze függ a gazdaságunk teljesítményével, illetve az ott mutatkozó veszteségekkel is, és nyilván összefüggésben áll a szervezet bűnözéssel. Tehát a szervezet bűnözési aspektust emelném ki. És nyilván egy határon átnyúló problémáról van szó, azaz globális problémáról. Sok esetben más bűncselekmények is mutatnak pénzügyi aspektusokat, úgyhogy mindenképpen teljes képet kell szemlélnünk. A bizottság javaslata az eddigi előírásokat szigorítja, tehát az előzőekhez képest most már szigorúban kíván eljárni, hiszen az olyan vállalkozások számára, amelyeknek az Európai Unióban van a székhelyük, ezek most már kötelező érvényűek lesznek. A tranzakciós szám az, ami eddig ismert volt egy-egy pénzügyi átutalásnál, most azonban a családnevet is, a címet és a tranzakciós számra is szükség van egy-egy átutalásnál. A vállalat az ügyfelek által megadott adatokat ellenőrizni fogja, és egy bizonyos ideig el is tárolja ezeket az adatokat. Szankciókat is kilátásba helyeztek, 5 millió, 5, bocsánat, 5 százalék, tehát a forgalmi érték 5, illetve 10 százalékos értékéig, attól függően, hogy mekkora szabálysértésről van szó. A pénzmosás problémája sajnálatos módon hogy az európai polgároknak a jogrendszerbe és pénzügyi rendszerbe vetett bizalmát is aláássa és ez nyilván egy óriási gond, és ahogy már elmondtam, ez egy globális probléma, tehát nem csak Európára korlátozódik. Az információgyűjtés a pénzügyi átutalásokra vonatkozóan a bűnöldözésre is rávilágít, illetve arra a problémára, amelyekkel ott konfrontálódunk, de az ilyen fellépéseknek a költsége arányos kell, hogy legyen az elért eredményekkel, azaz, hogy hatékonynak kell, hogy legyenek végez, végső sorban ezek a fellépések. Semmiképpen sem lehet megengedni azt, hogy egyfajta határt szabunk most a szabad pénzmozgásnak, nem szabad tehát túl restriktív, restriktív módon szabályozunk ezt a területet, ezt akartam ezzel mondani. Az adatok gyűjtése és tárolása egy nagyon lényeges kérdés. Felvetődik az is, hogy ez az egész megoldás valóban arányos-e. Hiszen két kérdést kell megválaszolnunk, az egyik a költségekre vonatkozik, tehát meg kell néznünk azt, hogy ezek a költségek nem terhelődnek-e rá majd az ügyfelekre, ahogyan ez általában szokott lenni, illetve az a kérdés is fölmerül, hogy csak olyan adatokról van szó, amelyet mondjuk a telekom szolgáltatók tárolnak el egyébként is, és aztán ott van még az ellenőrzés kérdése. Azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen egy állami szervnek kellene felvállalnia, nem pedig egy magán szervezetnek. A pénzmosás és a terrorizmus elleni fellépés és minden ehhez tartozó egyéb terület ezen a területen nagyon különféle eszközöket alkalmaznak már a problémák visszaszorítására és leküzdésére. Közben megcsörrent a felszólalónak a telefonja. Mindenképpen szét kell választanunk az információkat, azaz egyértelművé kell tenni, hogy a pénzügyi átutalások milyen célt szolgálnak. Nézzük most akkor a jogalapot hogy a 114-es cikkét javasolták az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, ez a belső piacról szóló cikk, ami azonban a pénzmosás és a terrorizmus elleni fellépést illeti, arról is el kellene gondolni, hogy ne inkább a rugalmassági záradékot ö, alkalmazzuk, ami a szerződésnek a 152-es cikkeiből cikkeiben került lefektetésre. Aztán a fogalom meghatározások, A tényleges tulajdonos az egyik ilyen definíció. Itt meg kell nézni, hogy milyen analógiák szerepelnek már más jogszabályokban, és azt is meg kellene vizsgálni, hogy az állampolgárságtól induljunk-e ki, amikor ezt a definíciót megfogalmazzuk. Hiszen az is elképzelhető, hogy két európai polgár között zajlik, vagy indít el ilyen pénzügyi tranzakciót, a pénz azonban nem az EU-n belül marad, hanem onnan kifelé irányul. Ugye nagyon sokszor a jog nem képes lépést tartani a világ trendjeivel, úgyhogy szerintem ez most egy nagyon helyes lépés, hogy itt próbálunk lépést tartani, és várom a dossziénak a további fejlődését. Köszönjük szépen, most pedig a zöldek nevében megadom a szót. Ön szeretne nem, nem, nem, az Alde jön. Alde jön. Parancsoljon. Kicsit össze vagyok itt zavarodni. Tovalszkó úrnak kell először szót adnom. Tavasz úr, aki az első jelentését felel, és az első témáról beszél. Easily. Köszönöm, elnök úr. Elnökölni nem mindig olyan egyszerű dolog. Az amerikaiak egy eh, hivatalos felmérése szerint 2009-ben 1,3 eh, eh, trillió dollárt mostak, ez 2,7 százaléka az ország a világ GDP-nek, ennek csak egy töredékét lehet visszaszerezni. Konkrét számokat ezügyben nagyon nehezen várhatunk el, de a becslések is elmondják, e, ékes szóval bizonyítják nekünk, hogy az új technológiának köszönhetően ez mekkora üzletté vált. Az e, új technológia egyébként egyszerre rejt lehetőségeket és veszélyeket, mint mindig, például e, a pénzmosás terén is. Ehhez hatékony nemzetközi együttműködés kell, annak érdekében, hogy fellépjünk ellene. Ez egy határon átnyúló probléma, a nemzeti szabályok közötti eh, átjárhatóságot biztosítani kell, illetve az új kihívásokhoz eh, kell igazítani a jogszabályokat. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság új javaslatát, eh, de van pár téma, amit szeretnék felvetni mondja a képviselő előre megírt írását felolvasva. A, az irányelv hatáját tekintve egyes tagállamok számára ez nehézséget okozhat, főként ahol az állami cégek, például szerencsejátékiparban e, szerepet játszanak, és ezek bevételeit az egészségügyre fordítják, vagy a szociális ellátórendszerre. Ezért a e, szerencsejáték szolgáltatók ra túlságosan nagy adminisztratív terhet róni nem tűnik célvezetőnek, főként amikor, amikor a pénzmosás kockázata igen alacsony. Külön figyelmet kell szentelni, úgy vélem, a személyes adatok védelmének. Ennyit szerettem volna felolvasni, elnök úr. Thank you very much indeed, Mr. on behalf... Köszönjük, Torvalds úr, az ALDE. Most pedig nem, nem, a második téma árnyék előadója nem kéri a szót, így Kigold úr kap szót. Well, so we also welcome the proposal of the Commission and uh... Mi is üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, az elmondatokat nem kívánom én is megismételni, inkább csak kiegészíteném a kollégák hozzászólását. Először is meggyőződésem, az, hogy valóban azonosítsuk azt, hogy kivel is üzletelünk, sok mindenről lehet európai jogszabályt elfogadni. Az igazi kérdés az, hogy aztán ezt a gyakorlatba átültetjük-e. Mindig eh, ez a lényeg, nem a brüsszeli nyomtatott szabály. Ezért mondom, hogy eh, nem elég meg szorosabbra fűzni a szabályokat, ez önmagában édes kevés, azt kell valahogy garantálnunk, hogy a meglévő szabályokhoz mindenki tartja magát. Itt van a citrusi eset, ami jól mutatja, hogy mire gondolok. Ugyanakkor az is meggyőződésünk, hogy egy regiszter létrehozása, amelyben minden szereplő megjelenik, megnehezíti a pénzmosók dolgát. Az is meggyőződésünk, hogy ha valaki üzletel egy piacon, akkor partnerként minden joga megvan ahhoz, hogy tudja, hogy kivel üzletel. Nem csak egy postafiók cég nevét, hiszen ez nem sokat mond el, nem szabad engednünk, hogy elbújjanak cégek a felelősség átláthatóság elől. Persze vannak veszélyek, is erre ezekre rámutatott Karinz úr, de a piac gazdaság egyik alapelve az, hogy tudnunk kell, hogy kivel is üzletelünk. Azonban egyre több olyan ö, sötét terület van, ahol elbújhatnak a az üzletfeleink. Ez egy szociális piacgazdaságtól igencsak távol álló elképzelés. Azt is szeretném hangsúlyozni a szerencsejátékkal kapcsolatban, hogy nem következetes a javaslat, a tervezet, miért változtatott az Európai Bizottság, azt állítva, hogy csak az online szerencsejáték okoz problémát ez ügyben. Talán az újtól való félelem motiválta őket? Németországban legalábbis a nem online, tehát az offline szerencsejáték is komoly veszélyt jelenthet a pénzmosás szempontjából. Igaz, amit Peter Simon mondott hogy vannak olyan szerencsejátékok, ahol nem lehet pénzt mosni, tehát miért terjedjen ki ennek a rendeletnek a hatája erre. Persze, hát ne terheljük azokat, ahol nincs kockázat. Ez nem erkölcsi kérdés, hanem egy gyakorlati kérdés. Van-e bűnözés, vagy nincs-e bűnözés? A lottózást említette. Németországban azonban bűnözés átszövi az offline szerencsejáték világát is. Azt is szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan vélekedik arról a kérdésről, hogy a, a Liberty Reserve és a virtuális fizetőeszközök pontosan hogyan működhetnek ezek a virtuális valuták igen jól használhatóak pénzmosási célokra. Hogyha van egy kis helyi szinten működő rendszer, ahol a helyi identitást és gazdaságot segíti ez a regionális fizetőeszköz, mondjuk úgy valuta, akkor az rendben is van. De óriási internet alapú párhuzamos uh, valutákat hagyni működni, amiből tudjuk, hogy a pénzmosás céljaira hasznot lehet húzni, ezeket miért hagyjuk jóvá? Az Európai Bizottság szándékozik erre vonatkozó javaslatot tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió valahogy reagáljon erre az egyre inkább terjedő problémára. A kollégák azt is végig kell gondolni, hogy e tekintetben hogyan tudjuk kiterjeszteni a jogszabály hatáját a óriási botrány követően. Az európai felügyeleti szervek és közös bizottságaik szerepét megerősíteni tartom szükségesnek. Végezetül csak annyit szeretnék elmondani, hogy a valódi végrehajtás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, akkor lehet korrelációs táblázatokról vitatkozni a tagállamokkal, de a tagállamok azt gondolják, hogy már ez is túl nagy teher számukra. Európai mechanizmusokra van szükség annak érdekében, hogy valóban megbizonyosodjunk arról, hogy érvényt szereztek-e a szabályoknak. Az én hazámban Németországban nagyon komoly pénzmosási lehetőségek vannak, és Éppen ezért a határozottabb, szigorúbb európai szabályokat tudunk véget venni a pénzmosás terjedő tendenciájának. Köszönjük, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy ICR következik Dirk Mr. Strajcek, who is unable... Strajcek úr sajnos nem lehet itt, ezért felolvasom az ő hozzászólását. Strajcek úr üdvözli az Európai Bizottság javaslatát. Úgy érzi, hogy fontos a pénzmosás elleni fellépés, illetve a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása terroristák és bűnözők ez irányú tevékenységeit vissza kell szorítani, ehhez európai nemzeti szintű eszközökre van szüksége. Kontextusban Szercsek úr fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy összefogjunk, szakértelmünket megosszuk. Konkrétabban szeretné, ha elmondanám nevében, hogy az ECON véleménytervezetben hangsúlyozni kell azt, hogy az uniós tagállamoknak eh, időben át kell ültetni a vonatkozó eh, jogszabályokat a belső jogrendbe. ha nem megfelelő az irányelv átültetése nemzeti jogba, akkor késedelmet szenved az egész folyamat, ami az Európai Unió belső piacát, pénzügyi rendszerét és integritását is keresen érinteni. Hasznosnak tartja a kollégám azt, hogy a due diligence, tehát elvárható körültekintés elve tisztában jelenik meg az új szabályban. Ami a szerencsejáték cégeket illeti, Strecek úr úgy véli, hogy alaposan végig kell gondolni ezeket a szabályokat, mert a szerencsejáték valóban e, rengeteg negatív e, mellékhatással járhat, ugyanakkor például az állami lottót, e, amely jótékony célokat szolgál, nem érdemes a hatály alá bevenni. A 15 ezer euróról 7500 euróra e, csökkent, csökkentett határérték, csak készpénz átutalásokra szabad, hogy vonatkozzon, hogyha elfogadásra kerül. KKV-knak segíteni kell Szöcsek úr szerint annak, abban, hogy a pénzmosás elleni szabályokat tudják alkalmazni, átültetni gyakorlatban. Ennyit szerettem volna felolvasni, ennek azt mondjuk köszönöm. Elnök, van még valaki, aki úgy érzi, hogy kihagytuk, és nem tudja magába folytani magvas gondolatait e témákban. Nekem is van néhány ilyen magas gondolatom. Sajnos nem tudtam részt venni a vitában, úgyhogy a többieket nagyon nem állt módonban végighallgatni, mert fontos egyéb fontos teendőim elszólítottak. Most azonban újra itt vagyok, ezért mindenképpen el kell mondjam, hogy valóban fontos, hogy E, ezt a pénzmosás elleni irányelvet a tavalyi kiadott ajánlások e, tükrében felülvizsgáljuk. Nagyon fontos, hogy ezt a jogszabályt ne külön elkülönítve vizsgáljuk, hiszen a adócsalás, adóelkerülés, az adó paradicsomok e, terjedése, a, a bűnözés és a bűnözők és a terroristák pénzmosási tevékenysége mind-mind összeillenek egy nagy puzzle egymáshoz illeszkedő darabkáiról van szó. tényleges tulajdonosra vonatkozó szabályok tekintetében a G8-ak is fognak pár napon belül szabályokat szigorítani, ezt ne hagyjuk ezeket a fejleményeket figyelmen kívül. A szerencsejátéka kapcsolatban többen hozzászóltak. Szerintem az irányelv hatájának kiterjesztésétől félnünk nem kell, Ugyanakkor az arányosság elve lehet célra vezető, hiszen például egy, egy állami lottó vagy, vagy, vagy fogadó iroda nem összekeverendő egy helyi kisebb megfelelőjével. Tehát talán az lenne célra vezető, hogyha az arányossági vizsgálatnak vetnénk alá javaslatot, mielőtt túlságosan messze menő döntéseket hoznák. Ezek voltak tehát az alapvető. Ó, hát bocsánat, itt van valaki még, Tavares úr. És semmiképp sem fosztanám meg önt a szótól. Tavares, just a quick word. To... Úgy sem Lambersnek hívnak, hanem Tavaresnek, mert rossz helyen ülök. Én a Libében foglalkozom ezzel a dossziéval, itt pedig új póttag vagyok. A Libében készítettünk, vagy végeztünk előkészítő munkát. Van egy speciális bizottság, amely egy dolgozatot készített az adóelkerülésről és szervezetbűnözésről, valamint pénzmosásról ebben a dokumentumban vannak dolgok, amelyek a, a bankok felelősségéről, a tényleges tulajdonos azonosításáról szólnak, és arról is, hogy mit kell tenni, hogyha politikailag kényes személy tranzakcióját kell anulálni emellett van egy olyan javaslat, miszerint egy pénzügyi vizsgálati hivatalt kellene felállítani. Ezek olyan gondolatok, amelyek már megjelentek, ezt én majd megpróbálom egy módosító formájába bevinni a jelentésbe, és átadom önöknek az anyagot, illetve a titkárságnak továbbítom. Köszönöm. Christians. Christians. Uh, thank you very much. Köszönöm. az eddig elhangzott tagból az látszik, hogy egyetértünk alapvető dolgokban, azonosítani kell a tényleges tulajdonosokat, illetve többen beszéltek arról, hogy lépnünk kell a szerencsejáték területén is, bár nagy különbségek vannak egy állami szerencsejáték monopólium és egy kisebb szerencsejáték szervező cég között. Nyilván nem ugyanaz a veszély az állami szerencsejáték monopóliumnál kevésbé képzelhető el a pénzmosás. Nyilván, amikor egyébként én azt a szót használom, hogy szerencsejáték, akkor nem az állami monopól szerencsejáték szervező jut eszembe, bár nyilván az is ebbe a kategóriába ö, tartozik. Ezt leszámítva és ezen túlmenően én nagyon szívesen együttműködöm a jövőben is a többi árnyék előadóval, és remélhetőleg sikerül majd tisztába tennünk a bizottság javaslatát. Köszönöm. Itt van a bizottság, és de időnk nem nagyon van rájuk. És eh, érdemesebb lesz majd akkor meghallgatni az ő véleményüket, akkor, amikor eh, már eh, lesznek tényleges javaslatok. Önök annak idején elmondhatták a véleményüket, amikor ez az anyag egyáltalán megjelent a napirendünkön. Én, én átadnám az időmet az Európai Bizottságnak, mondja Kekus asszony, szeretné hallani az Európai Bizottság válaszát. Tehát a LIBE raportőre nem saját maga szeretne beszélni, hanem a bizottság válaszát szeretné meghallgatni. Köszönöm, elnök asszony. És valóban akkor kezdem az ő ön kérdéseivel. Vannak esetleg bonyolult tételek és témák itt, ha jól, jól emlékszem, akkor az volt az egyik kérdés, hogy a e, kedvezményezetről miért nem adunk információkat. Nos, azért, mert a SEPA rendszerben e, gyakorlatilag kedvezményezett adatai rendelkezésre állnak, tehát a kedvezményezettel kapcsolatos adatokat nem kell az átutaláshoz mellékelni, mert ezt az információt a bankok elfben meg kell, hogy tartsák, és úgy tudom, hogy ez meg is történik. A másik kérdés, amit ön feltett, az a kisebb a kisebb vállalkozások, illetve itt az ügyvédi irodákról beszélt. Mi csak a bankokról és a pénzügyi vállalkozásokról beszélünk, tehát olyan cégekről, amelyek amelyek pénzátutalással foglalkoznak, tehát a nem pénzügyi eh, jellegű vállalkozások nincsenek lefedve ezáltal az irányelvvel. Eh, emellett a, ön a fizetési szolgáltatási irányelv, a SEPA, illetve a Funds Transfer Regulation közti ellentmondások veszélyére hívta fel a figyelmet. Mi ezt megvizsgáltattuk, úgy véljük, hogy nincsen ilyen probléma. Ha ön látott ilyen problémát, hívja fel rá a figyelmünket, mindenképpen meg fogjuk oldani a problémát. Emellett elhangzott itt még egy-két más jellegű probléma, illetve kérdés, ezekre is reagálnék. Volt egy olyan dolog, amely a szerencsejátékról hangzott el, mi szerint a lottó rendszerekkel nem lehet visszaélni, mert olyan alacsonyak az esélyek, a nyerési esélyek, hogy nincs értelme. E, ehhez képest én azt az információt kaptam, hogy a lottóban nem a nem a játékkal e, történik a pénzmosás, hanem a nyertes szelvényeket veszik meg egy kis veszteséggel, és azokat e, váltják ki a nyertes szelvényeket. Tehát e, a lottónál azt gondolom, hogy nem kell kizárnunk a, a nagy nyereményeket, ott egy 2000 eurós küszöböt határoztunk meg, ami azt jelenti, hogy csak 2000 euró fölött lépne működésbe a rendszer a szerencsejátékoknál. Eh, tehát ez már egy arányossági elem a rendszerben. Gigold eh, úr feltett eh, kérdést a virtuális pénzekkel kapcsolatban. A virtuális pénzeket nem szabályozzák. Ezek nem szabályozott pénzügyi eszközök, vagy pénzügyi intézmények. Ezt megvizsgáltuk, de egyelőre úgy látjuk, hogy a szabályozói keret nem terjed ki rájuk. Tehát a bizottság vizsgálja ezt a kérdést. Itt nem csak pénzmosási dologról van szó, problémákról van szó, hanem arról is, hogy ezeket a rendszereket mennyiben lehet a rendelet hatája alá vonni, illetve hogy ez arányos lenne-e. Egyelőre csak ennyit tudnék elmondani ebben a témában, mert nincs több idő. Köszönjük, és köszönjük azt is, hogy az előadó az idejét átadta önnek. Kérem, hölgyeim és uraim, saját magamat, a saját hangomat sem hallom és addig én el se kezdem a szavaztatást, amíg el nem csendesednek. Okay, I think um, everybody should have their list. We Kérem, mindenkinél legyen ott a választólista. E, egy tesztszavazást tartunk, mert e, arra számítok, hogy lesznek szoros szavazási eredmények, tehát tesztszavazást tartunk. I'm happy. It'd be nice if I had a voting list to vote. Very few people.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 most már 40-en vagyunk, és 38-an nyomtak gombot, nagyon izgalmas, és most már 41-40 az arány. There's always one that is plugged in and never pressed. And I'm... Mindig van egyel több, aki bedugta a kártyát, és mégsem nyomott gombot, és ilyenkor felmerül az a kérdés bennem, hogy valaki ezt most szándékosan csinálja, vagy rossz a gép. Van még egy olyan kártya, amely nem szavazott, most már két olyan kártya van, ami nem szavazott. Hmm? Okay? There's still, there's still a, a, a non-voting card. Még mindig van nem szavazókártya. De hát ha senki nem sikoltozik, akkor elkezdjük a szavazást. Ani Podimata jelentésével kezdjük, amely a pénzügyi tranzakciós adóról szól. Kérjük, hogy függesszék fel a beszélgetést, mert olyan rossz az akusztikája ennek a teremnek, hogyha önök beszélnek, akkor én nem nagyon hallok semmit és ha önök zajt csinálnak, akkor én leállok, és nem szavazunk, és ez mindenkire vonatkozik egyébként a hivatalnokokra, illetve a vendégekre, és tényleg nem hallom magam, kérem hagyják abba. Okay. Amendment 21. 21-es módosító és 22-es, gyakorlatilag ugyanaz mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók, szerintem ezt viszont ellenőriznünk kellene. And that's carried. És ezt elfogadtuk 25-17 arányban. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodók, ezt megint géppel ellenőrizzük. Uh, Lezárom a szavazást. Do you take it out and put it in again? Right, okay. Do you want to... How are you voting anyway? Itt most hogy szavaz? Hozzá számoljuk. Right, we've one more to add in favor. Hát a plusz szavazatokhoz kell hozzáadni egyet, az 18 mellette 24 ellene, ezt elutasítottuk tehát. Következik a 12-es módosító mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. G kompromisszum is it just an oral amendment? To the compromise. Okay. A kompromisszumhoz van egy szóbeli módosító, tehát a szóbeli módosítóról szavazunk, szavazunk először, és aztán a kompromisszumról, tehát szóbeli módosító ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg megint géppel, mert itt most a szóbeli módosítónak a szövegéről van szó. Okay. Um, Rachel? Okay. Votes. Right, we're closing the vote. Lezárjuk a szavazást. How are you voting? Right, so that's 21. Akkor 21 mellette, 20 ellene, tehát ezt eh, elfogadtuk. In favor. In favor. Maria Matthias is in favor. Sorry. Sorry at three o'clock this morning. I walked in. And hey, hey, hey, hey! Look, I don't, I don't need to know everybody's. Nem, nem kell eh, tudnom mindenkinek a meséjét. Még ketten érkeztek. Eh, az egyik mellette szavazott, a másik ellene, ami azt jelenti, hogy maradt az egy szavazat különbség, tehát megszavaztuk, és most a kompromisszumról eh, szavazunk, ezt mondtam eredetileg is, tehát a módosított kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk kivéve ha valaki kér ellenőrző szavazást. A százas jön mellette ellene tartózkodók. Ezt viszont géppel ellenőrizzük. Right, a hundred. A százas. Arlene had a smutty card. Right, there's two that are plugged in who haven't pressed. If you're going to press, press now tehát ketten még szavazzanak, akiknek ben van a kártyájuk. Nézzék meg, hogy világít el lámpa, nincs nem működő kártya több? Okay, right, vote's closed. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 24-18 arányban. H kompromisszum. Egy késői szóbeli módosítás következik amely a pénz, amely a, a nyugdíjalapok kivételeire vonatkozik, azt gondolom, hogy ez egy olyan módosító része, amely nem lett végül is oda bedolgozva. Ani Podimata kap szót. Köszönöm. Én azt kell, hogy elmondjam, hogy nem nagyon értem ezt a szóbeli módosítót, mert nagyon sokat vitatkoztunk akár tegnap késő este is még arról, hogy szülessen egy kompromisszum, eh, amely magába foglalja a, pénz, a nyugdíjalapok kérdését. Tehát nem teljesen értem ezeket az utolsó pillanatban érkező kéréseket. Does anybody from, from the ALDE group want... Az ALDE részéről valaki akar szólni, vagy, vagy csak szavazzunk? There are three members that can object. Yeah, yeah well, I mean, yes, I know, I know three people can object. Hárman elutasíthatják, ez a legegyszerűbb módja, de általában azért ezt eh, egymás szóbeli módosítóival nem tesszük meg, hanem azt mondjuk, hogy szavazzunk. Tehát szerintem tartsunk ki a nem agresszív megközelítés mellett, eh, tehát eh, ugyanazt csináljuk, mint amit korábban Ramon, tessék. Let me explain, dear colleagues. Kedves kollégák, hadd magyarázzam el, valóban az utolsó pillanatig tárgyaltunk, és én a frakcióm által rám bízott módosítókban megpróbáltam a végéig mindig konzekvensen eljárni, de a politikai jelzés a frakciótól az, hogy ezt lépjük meg, Eh, nem tudom egyébként, hogy önök mit döntenek a szóbeli módosítóval kapcsolatban. Hát szerintem most akkor mi szavazunk a, módo, a szóbeli módosítóról, és aztán vagy azzal, vagy anélkül szavazunk utána a kompromisszumról. Tehát először a szóbeli módosítóról szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodók szóbeli módosítót, tehát elutasítottuk, és eh, H kompromisszum következik, ki van mellette ellene tartózkodók, ezt eh, elfogadtuk. Nézzük meg, persze ellenőrizzük. H kompromisszumot. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 33-10 arányban. It's on page 7. Hetes oldal, 82-es módosító mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük. Nagyon nehéz ebben a teremben látni, hogy ki hogy szavaz. Has everybody voted? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 24-19 arányban. Következik a 103-as módosító, ki van mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk ugyanezzel a, ugyanebben az arányban. 13 eh, mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodók elf elutasítva, 15-ös jön, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 147 mellette egy pillanat, mert hogy ezek okafogyottá válnak, ugye? A 147, 149 és 17 okafogyottak lettek, megyünk tovább, 150 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, budget 3 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodók, ezt is leszavaztuk, 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 155 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. 155. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 23-21 arányban. 156 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 158 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 157 mellette, e, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 159 eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ugyanaz? Nem. 160 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tehát 20-as már le van fedve, 162 mellette ellene tartózkodók elutasítva, következik a 164-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 166 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 167 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, budget 4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169 mellette ellene ezt ellenőrizzük, 169 Mindenki szavazott? Még egy szavazó hiányzik, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 27-17 arányban. 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A kompromisszum különböző több részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette e, ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, Megyünk tovább. B kompromisszum két részben mellette, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ellenőrző szavazás 30-as módosító. It's closed. Lezárom a szavazást. 27-18 eh, arányban megszavaztuk. 32-es eh, módosító következik mellette ellene tartózkodók elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva, 37 mellette elve elutasítva, 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodók. Ez is átment. D kompromisszum következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Negy, nem, 46 következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodók. Elnézést, ez... Az 57-est már lefette az egyik kompromisszumos módosító, tehát Én az 56-osról, akkor szavazunk az 56-osról, jó? 57 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, e kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene ez kiesett, 66-os jön mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodók elutasítva, és mindenről szavaztunk, akkor egy gépi végszavazás következik a módosított szövegváltozatról. Tehát ezt gépbe csináljuk. 30 mellette 12 ellene és 3 tartózkodás, és most pedig a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Ketten még szavazzanak, ha akarnak, lezárom a szavazást. Lezárom. 30 mellette, 10 ellene, 4 tartózkodás. Köszönjük. Ani szeretett, szeretne még valamit mondani. Köszönöm, Sharon. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a munkát, különösen ott már Karasznak, Ramon Ramózónak, Filip eh, Lambersnek és eh, Matthias eh, kolléganőnek a hozzájárulásukat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenlegi körülmények közepette, illetve az intenzív lobbizás miatt az ő e, részvételük ebben a folyamatban elengedhetetlen volt a kompromisszumos megoldás kialakításában. Az ő e, kötelezettségvállalásuknak is követ, e, köszönhetően itt az Ekon szakbizottságban elfogadtunk egy olyan szöveget, amely a parlament konzekvens hozzáállását bizonyítja. Köszönjük! It is traditional to give the rapport. Általában megszoktuk ugye adni a jelentéstevőnek a szót a szavazás végén, de a shadowknak nem kívánom. Kapnak ők elég fényt, úgyhogy megyünk tovább. A nyolcas ponttal ez az uniós bankszektor szerkezeti reformjáról szóló szavazás lesz. Okay, we're moving on to our... Tehát megyünk tovább. Árlén jelentésével a bankszektor szerkezeti reformja, és Árlén szót kért, inkább az elején, mint a végén, mert van egy pár dolog, amit meg kéne itt magyarázni, úgyhogy szót is adok neki. Nem lesz nagyon sok, de szakítok itt a szokásokkal, és az elején beszélek mert valószínűleg sokan látták, hogy 400 módosító is érkezett, és a sedokkal sikerült egy nagyon jó, konstruktív együttműködésben kompromisszumokra jutni. Szeretném is megköszönni ezt a konstruktív munkát, és ezt a hatékony és gyors munkát, és így sikerült sok változtatást kieszközölnünk az a mm, döntés született, hogy egy elveken alapuló megközelítés lesz a szektor ágazati, a szerkezeti reform kapcsán, és nyilván még nagyobb körben, még nagyobb vita is kerekedett, ha emlékeznek a jogalkotással kapcsolatban, úgyhogy minden árnyék jelentéstevőt meghallgattam, szerettem volna talán kevesebb módosítást végrehajtani, de végül is beadtam a derekam. Úgyhogy szerintem 18 oldalas szavazási listát sikerült összehoznunk, úgyhogy viszonylag gyorsan fogunk haladni, és hát nyilván, hogyha szükség lesz rá, akkor egy-két helyen majd még pontosítom itt a tisztázatlan dolgokat. Jó, köszönjük. Hát lesz egy terület, ahol nem teljesen aggály, ahol nem teljesen világos, mert voltak aggályok, hogy nem kompatibilisek az egyes módosítók a többiekkel, de hogyha majd oda jutunk, akkor ezt megbeszéljük a preambulum bekezdéseknél. Úgyhogy akkor kezdjük el, az A kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Úgyhogy akkor megyünk is tovább.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 G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum két szobali módosítóval, és részenként fogunk szavazni. Úgyhogy olyan sorrendben fogunk szavazni, ahogyan itt a papíron szerepel. Tehát szóbeli módosítóval kezdünk, amit a néppárt nyújtott be. Tehát mellette, a szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ALDE féle szóbeli módosító, elleneztem az ALDE szóbeli, szóbeli módosítóját. Mások? Jó, hát általában csak szavazunk, és nem szoktunk ilyet csinálni, és ezt elég sajnálatosnak is tartom. De akkor Tehát az első részről szavazunk, akkor is ez magában foglalja a néppárt szóbeliét, ki támogatja, ellenvetések, tartózkodás, elfogadtuk, és a második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. I. Okay, we now go to compromise I. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum a 15. oldalon, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Én az L kompromisszum két részben. Első rész, ki támogatja, ellenvetések, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Háromszázkilencvenhatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 394-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 394-es? Jó, akkor ezt ellenőrizzük. Uh, we've got one too many socialists. A szocialistáktól egyel több szavazat jött, úgyhogy valaki vegye ki a kártyáját. Nem rendben van. 26 igen, 19 nem, tehát sajnálom, de elfogadtuk. Akkor az eredeti szöveghez térünk vissza. Nem, erről nem szavazatunk, hanem a 18-as paragrafusról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 398-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is inkább ellenőrizzük. 398-as. Mindenki szavazott? Akkor lezártam, és elutasítva 21-24 ellenében. es a következő mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. We're checking for tehát 401-est ellenőrizzük elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor le is zárom. 27 igen, 18 nem. Elfogadtuk. 405-ös a következő, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is, 405-ös. Which is the same as 406. Ami egyébként azonos a 406-ossal és 7-essel. Ha mindenki szavazott, lezárom, és ezt is elutasítottuk, 22 igen, 23 nem. 410-es a következő. kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. M kompromisszum következik. Négy részben. Nekem itt négy rész szerepel. Okay. It's It's in four parts, so... Uh, Tehát négy részben. Első rész. Megpróbálom kisilabizálni. Tehát itt a bizottságot készítik arra, hogy a személyes elszámoltathatóság és a felelősséget kérjék számon az igazgatósági tagoktól, tehát ez volt az első rész, második rész, itt csak egy megszövegezésről van szó, különálló entitások és csoportszint, tehát itt csak a megszövegezésről, ezekről a szavakról fogunk szavazni. Ne haragudjanak, de ez nincs jól előkészítve. Aztán a harmadik, Jó, jó, értem most már, tehát négy helyet csak három részben szavazunk, tehát az első, amit éppen olvasok. Personal accountability and liability for board members, just those words. Tehát csak erről a szakaszról, ezt kitámogatja, ellenvetések, tartózkodás. Elfogadtuk. A második rész, in the separated entities and at group level, erről a megszövegezésről, mellette ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. És a harmadik rész, az, ami a negyedik rész volt. Commission should explore la la la, all those in favor. Again. Tehát ezt kitámogatja? Ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. Nem? Ellenőrizzük? Jó. Hát én úgy láttam. Jó, a népát meggondolta magát. Jó. Wait, wait. Uh, uh, Mikrofon nélkül nem halljuk a közbevetéseket sajnos. Tehát most akkor arról szavazunk. A negyedik részről van szó. Amíg nincs csend, semmit nem fogok csinálni, mert nem hallom saját magamat. Tehát itt van a szöveg. Law, how to encourage a return to the partnership model of company management in particular for investment banking. That's what we are now voting on. Ez a negyedik szakasz, negyedik rész, erről szavazunk most. Mindenki szavazott? Kettő, egy szavazatra várunk még, de most lezárom. És 28 igen, 16 nem ellenében elfogadtuk. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a teljes M kompromisszum elfogadásra került. Csak hogy elkerüljük itt a két helyeket. Megyünk tovább, N, mint Nóra kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás átment. És most vissza kell ugranunk? Q kompromisszum. Nem, nem, mégsem, bocsánat. 437-esről szavaznunk kell. Tehát a 25. paragrafushoz 437-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum két részben? Nem, elnézést, az eredeti ö, szöveg 25-ösnél, ez átment. Q most jön első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette nem teljesen látom át. Második rész. In the words. Those without those words. Yeah. Without those the text. words. Without those words. So we vote the text and then we vote the second part to take those words out. Okay, sorry. This... Yeah. Ne haragudjanak, de nem, nincsen jól előkészítve, tehát, hogy mindenki világosan lásson. Miért is szavazunk két részben? Itt van az megszövegezés. Power to implement full and legal separation of a bank in order to address its failure. So we've, at the moment we've... Tehát jelenleg enélkül szavazunk a szakaszról, tehát lesz -e jogi szempontból érvényes szétválasztás vagy nem, ez kitámogatja, ki nem, tartózkodók. Úgy láttam, hogy nem ment át, úgyhogy ezt elektronikusan ellenőrizzük. Every voted. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, és tényleg el, elutasítva, 26 nem volt, 19 igen ellenében, úgyhogy ez nem ment át. És akkor most megyünk a 447-esre. Ki támogatja ezt? Ellenvetések? Tartózkodók? Úgy láttam, hogy elutasítva, de hagy ellenőrizzük ezt is. 447-es. Ha mindenki szavazott, lezárom, és tényleg elutasít a 24 nem, 20 igen ellenében. Megyünk tovább, 448-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 449-es mellette ellene tartózkodás átment, 450-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 451-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Nem halljuk a mikrofon nélkül. Tehát a 451-es, amit nem fogadtunk el, nem kell szavaznunk az eredeti szövegről? 15. Yeah, we voted for 15. Igen, a 450-esről szavaztunk. 451-est elutasítottuk, de miután a 450-est megszavaztunk, szavaztunk pozitívan, ezért nem kell szavaznunk az eredeti szövegről. Ez volt a kérdésem, szólt a közbeszólás. es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 462 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 464-es mellette ellene tartózkodók. Nem láttam egyértelműen néppárt kezeit nem láttam egyértelműen, úgyhogy ellenőrizzük. Úgyhogy nézzük ezt meg elektronikusan. We can, we can, we can, we can check it. Right. Lehet ellenőrizni. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. És tényleg elutasítva, 17 igen, 26 nem volt. 463-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Megyünk tovább a 466-ossal, mellette ellene tartózkodás. Átment 467-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 474-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 476-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 475-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 480-as a következő, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 481-es 481 in favor. 481-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 483-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 484-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 485-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Na csak eljutottunk idáig. 486-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg, 33-as paragrafus mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most jönnek a preambulumok. A. Preambulum, bekezdés. Ugye itt négy módosító érkezett, és Werner, ez a te módosítódat is érinti, úgyhogy remélem figyelsz. Jött egy kérés a néppártól arra vonatkozóan, hogy ezek kompatibilisek-e. Na most ezek félkompatibilis minősítést kaptak, úgyhogy majd mindjárt megnézzük, hogy szerintem hogyan lehetne ezt megoldani, ezt a kérdést. A 9-es módosító, amelyet Gozi, Gozzelsz képviselő nyújtott be, a számokat javítja ki. Nem. Tehát módosítja a számokat, de ott marad a költségkifejezés. Hogyha erről szavaznánk, akkor a második része a Werner Langenféle módosítónak és Wortmann Kolasszony második, módosítának második része már úgy tűnik, hogy kompatibilis lenne tartalmát illetően, mert hogy ez nem a szövegekre vonatkozott ez a két módosító. Hogyha Jean Paulnak a módosítóját leszavazzuk, unfortunately, Arlene, we, we, we are voting. Arlene, tehát módosítókról beszélünk, nem pedig arról, hogy szerintünk mi az igazság. Elnézést kérek, de azért tisztán lássunk, tehát technikai szempontból. Ha te azt mondod, hogy a becslésnek a költségét eh, tekintjük, vagy veszük alokan erről a ez az, ami a bizottság anyagában szerepel. Lehet, hogy erről nem egyeznek a vélemények, de nem lehet másik számot beletenni, mint amit a bizottság előterjesztett. Tehát ez itt nem lehet technikai változtatást eszközölni, itt lesz, le lehet szavazni, vagy el lehet fogadni. Tehát nem lehet tényeket megváltoztatni, még ha akkor sem, hogyha ezek nem tetszenek. Tehát ez egy tanulmány volt a bizottság részéről, ez a tény szerepel benne. Politikailag más kérdésről van szó, de technikai szempontból eh, lehet egy másik módosítót be, eh, belehelyezni, bárki másnak a becslése ezt is ezt a számot eh, hozta ki eredményül. Tehát technikai szempontból ez egyszerűen nem illik össze, de jó, hát lehet ezt valamilyen módon módosítani, és ez a, ez a lényeg de van itt más, talán egy másik kombinációja ezeknek a módosítóknak, amik jobban összepasszolnak. Úgyhogy szerintem igenis kérdés, és amire rávilágítottam a figyelmet, az az, hogy egy költségtételről van ez szó, vagy pedig inkább állami támogatásról van szó. És a Wortmann Ferber és Langenféle módosítókban inkább ez domborodik ki. És hogyha most azt mondod, hogy ez nem is költségről van szó, hanem állami támogatásról, akkor az összes ilyen pótlólagos megjegyzést ide bele lehet integrálni. Úgyhogy menjünk talán a Jean-Paul féle csapásúra irányon, és a becslésekre vonatkozó adatokat módosítsuk. Szóval ez a kérdés. Ez a kérdés. Tehát, eh, hogy konszenzusra jussunk. Én szerintem szavazzunk erről, meglátjuk, hogy kinek mi lesz a véleménye, és aztán utána majd eh, megoldjuk a többi kérdést, ezt a plenárison a technikai jellegű kérdéseket úgyis eh, megoldjuk. Jó, ebben látok rációt, hiszen a tartalma jó ezeknek a módosítóknak, úgyhogy szavazzunk a tartalmukról. Szád, egy rövid kérdés és hát lehet, hogy ezzel még rosszabb lesz a helyzet, de hagyd tegyem fel a kérdéseket, hogy mi a különbség eh, az állami támogatás és a, az adófizetőre nézve a költség között, mi a különbség? Lehet, hogy ezzel csak még tovább romlik a helyzet, de mi a különbség? Elnök, Hát a vita az inkább arról szól, hogy mi az, ami eh, valós költség, és mi az, ami egyfajta garancia, ami nem feltétlenül eh, minősül költségnek. És egyébként valószínűleg a garancia a fogalmat kellett volna használni, ha őszinte vagyok. No, akkor nézzük meg a 9-es módosítót. Ki támogatja? Ellenvetések. Támogatás. Elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Right, that is, that... Nem halljuk a közbevetéseket, de 19 igen és 24 nem volt az eredmény, tehát elutasítva. Most jön a Werner Langen féle módosító. Ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. No, akkor kiegészítésként Wortmann Kohl módosítójának második részéről szavazhatunk. Ez arra utal, hogy a bizottság ugye a bankok strukturális reformját követelte meg ahhoz, hogy állami támogatást kapjanak, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, és azt hiszem, hogy ezzel, Markus, gyakorlatilag lefedésre került a te módosítót is, úgyhogy ez már okafogyottá vált. Nagyon sajnálom. Mivel módosítottuk az eredeti szöveget, ezért arról nem kell szavaznunk. and now I believe... We... No, azt gondolom, hogy mindenről szavaztunk, ami az eredeti szöveget lefedi, kivéve ugye, ugye a támogatást és a költségeket illetően is volt egy módosító, és erről szavaztunk hiszen most, hogyha tovább szavaznánk, akkor módosítanánk azt, amit már megszavaztunk. Majd meglátjuk, hogy a plenárison mire jutunk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Túlságosan nagy a zaj, úgyhogy nem folytatjuk. Na, 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 13-ast? Jó, tessék. Of course I'm right. Persze, hogy igazam van. Tehát ha láttam, hogy Jean Paul eh, kezét, és a, eh, láttam, hogy a ujja felfelé mutat, akkor általában átmegy a módosító. Tehát 16-os módosító. Egyébként ezt elfogadtuk mellette, ellene tartózkodás,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 27. We do go now to 27. Jó, tehát a 27-es jön, a 27. oldal tetején. But Philip? I think this is, this is, this... Na, hát szörnyűség. Nagyon összezavarodtunk, de hát nem lehet mindent fogyottá váltnak minősíteni, hiszen nagyon jó tartalmuk a volt Kohl-féle módosítóknak, és a többi módosítónak is. Tehát, hogyha Dorfman féle módosítót vesszük, tehát itt ugye nem volt megfelelő, sőt gyenge a szabályozás, és ezért a felügyeleti szerep is gyengül. Aztán ugye itt volt egy másik Werner féle módosító, úgyhogy szavazzunk akkor a 17-esről, 17-es féle Werner Langen módosítóról mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 18-asról is szavazhatunk kiegészítésként. Köszönöm. És akkor én szendvicsnek jelentkezem betétként, jó, a 19-es, tehát a Werner és Dorfman féle módosítók közé, ezek már azok, amik a nem ösztönző hatású intézkedések. Hang on. Seventy-eight are virtually the same, but you can vote 19 and 20. Hang on, will you let me? Actually, I spent... Elég sok időt töltöttem az, amikor nem voltam itt, hogy megpróbáljam megérteni, úgyhogy ne ordibáljanak velem. No, tehát a Markus féle módosító is, a között, amiről már szavaztunk eddig, a Werner féle módosítóban az, hogy ő ki akarja venni azt a szakaszt, hogy excessive complexity of Overall Banking System, tehát a bankszektornak az átfogó összetettségét eh, mind megszövegezést szeretné kivenni. Tehát ezt a fajta komplexitásra vonatkozó szakaszt vennénk ki, és arról szól a szavazás, hogy azt akarjuk-e, hogy benne legyen, vagy nem. Tehát akik támogatják az excessive complexity mellette ellene tartózkodás. Jó? Markus féle módosító nem ment át, akkor ez benne marad ez a szöveg, és miután erről döntöttünk, akkor Jean-Paul féle kiegészítés a következő, ez az ingatlanokra vonatkozik, mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, ez átment. Hogy akkor folytathatjuk a 27-es módosítóval. Ezt kitámogatja, ellenvetések tartózkodók átment. Ezek mind kompatibilisek? Jó, akkor 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Look, the, the, just when the EPP is on its own. Hogyha a néppárt önmagában szere, szavaz, akkor az, az nem ment még át. Ez azért nem egyértelmű. Tehát 28-as Arról szavazunk, a 28-asról. Mindenki szavazott? Lezártam. Lezártam, és nem ment át. 21 igen, és 23 nem volt. Úgyhogy elutasítottuk. 29-es a következő, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás átment. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es? Nem. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 44-es mellette ellene. Jó, hát ezt elektronikusan ellenőrizzük, addig pedig tudok inni egy kicsit. Fordítom. Szavazott mindenki? Jó, akkor lezártuk és átment 23 igennel, és 20 nem volt az eredmény. Akkor most miről szavazunk? Okay. Yeah. 42. 42-es, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. 42. Has everybody voted? That's carried. Átment 27 igen, 15 nem. 43 in favor. 33-as mellette. Ellene tartózkodás átment. 45 in favor. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük elektronikusan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 47-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette most szavaztunk a 47-esről, és elfogadtuk kollega, tehát 48-as mellette ellene ellenőrizzük a 48-as elektronikusan. Two, two, one more to vote, nobody voted, that's rejected. 20-25 arányban elvetettük. Folytassuk az 50-essel mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ugrunk tovább az 56-osra. Mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük az 58-as elektronikusan, amennyiben kívánják. One more to vote, has every voted, votes closed. Zárom a szavazást, elfogadtuk 26-17 arányban, 62-es mellette elne tartózkodik. Nem fogadtuk el, 59-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, így tovább ugrunk a 69-esre mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene ellenőrizzük a 70-est elektronikusan, kedves kollégák. Mindenki adta a szavazatát, 21-23 arányban elvetettük, 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 72-est elektronikusan. Have you voted? Vote. tartózkodik. Szerintem ugyanez a többség. Nem fogadtuk el. 81-es mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk 82-es mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk 83-as mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk 84-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük akkor elektronikusan a 84-est. Has everybody voted? Votes closed. It is. It's 20. 21-23 órányban elvetettük pont, mint az előbb, ahogy mondottam vala. 87-es mellette ellene. Tört. Így nehéz, hogyha nem emelik fel a kezüket, 87-est is ellenőrizzük. 20 és 22 arányban ezt is elvezetők 85-ös mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, így ugorhatom a 91-esre mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, 92-es mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, 93-as mellette ellene ellenőrizzük a 93-ast. So if you voted, and that's carried, 27-7. arányban meggyőző többség elfogadtuk 94-es mellette. Ellene. Tart. 94-est is ellenőrizzük. So if you voted, votes closed, that's carried. 27-16 arányban elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 97-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 97-est. So you voted, votes closed, and that falls 2020. So we now go to 96. 96-ossal folytassuk, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 98-as mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Száz hármas mellette 103-as tehát mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrzik a 103-ast. Oh no. Right, EPP's in favour. Has everybody voted? Votes closed. And that's rejected. 21. 104-es mellette ellene, ezt is ellenőriznünk kell. Tehát a 104-esről szavazunk. A 99-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk 100-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 105-ös mellette tartózkodik, elfogadtuk, nem? Elnőrizzük a 105-öst, elnézést, a 105-ösről szavazunk elektronikusan. And it is carried 24 to 20. Tényleg elfogadtuk 24-20 arányba. Tessék, igazam volt. 101-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 106-ost. Rajtam nem múlik. 106. So if you voted 26 to 17, it is carried. Elfogadtuk. A blokkban szavazhatunk a hivatkozásokra? az összes hivatkozás mellette ellene tartózkodik. Ellenben elfogadtuk. Kell egy kis idő, hogy végig gondoljuk, hogy pontosan mit is szavaztunk meg. Nem? Mindenkinek tiszta és világos? Ám legyen. right, let's do electronic votes on the... Jó, akkor az így módosított szövegről szavazunk elektronikusan, kedves kollégák. Lezárom a szavazást. 36-3 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk Coordinators meeting now. Right, in here. Yeah. Right. Okay, we have a coordinators meeting. Rendben, koordinátorok ülésével folytatjuk az ülést. Pár perc múlva kezdjük, amíg kívül a terem.